bilaterális kapcsolatokban, illetve az emberi jogok tisztelben tartásában, mert ez nagyon fontos Líbiában. Köszönöm szépen mindenkinek. Lőasszony a hozzászólását és ezzel a vitát berekeztem. A szavazásra holnap délben 12 órakor kerül sor. A következőkben a nap utolsó jelentésére térek rá pontosabban egy szóbeli kérdésre melyet a tanácshoz és a bizottsághoz intéztek a menedékjog iránti kérelmek vizsgálata során a tagállamokban felmerülő költségek tárgyában. mindenekelőtt átadom a szót a szerzőnek Nadia. Hirsch asszonynak. Két perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr! Itt az Európai eh, Parlamentben megállapodtunk abban, hogy 2012-ig egy eh, közös európai menedékjogi rendszert vezetünk be. Ehhez az is hozzátartozik, hogy hasonló vagy megegyező feltételek legyenek a tagállamokban. A végrehajtás azonban ellenállásba ütközik, és ezért a menedékjogi csomag során, ez amiatt is így van, mert a menedékjogi csomag tárgyalása során nem kapunk információt, vagy különböző, egymástól eltérő információkat kapunk. Ezért ez a helyzet a költségek megbecsülése során, az eljárások költségeinek megbecsülése során alig van információnk. A célunk az, hogy az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy egy tanulmányt készítsen, vagy legalább információkkal lássa el a parlamentet például a tolmácsszolgálat, a jogi tanácsadás kérdése. Nem világos, hogy milyen hatással vannak ezek a szolgáltatások és ezeknek a költségei a tagállamokra. Emellett az eljárási irányelv felülvizsgálatával kapcsolatban, vagy átokozásával kapcsolatban szeretnénk minőségileg javítani az eljárást, ez mind a két fél számára jó, mert a gyors döntéshozatalt eh, részesíti előnyben, és hamarabb tisztázza a eh, helyzetet, és kisebb a hiba határ. Ezért nekünk, a liberálisoknak az a célunk, hogy az Európai Bizottságot támogassuk de ehhez érvekre van szükségünk a tagállamokkal folytatott vita során, hogy lássuk, hogy milyen, hatásai, milyen hatása van ennek a menedékjogi csomagnak az átdolgozásának, különös tekintet az eljárási irányelv átdolgozásának a tagállamokra. Kérjük, hogy az Európai Bizottság támogasson bennünket is, annak érdekében, hogy 2012-ig valóban megvalósuljon ez a közös európai menedékjogi rendszer. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, most pedig felkérem szólásra Monika Holmeier képviselőnőt, szintén a kérdés egyik szerzőjét. Nagyon fontos, hogy a bevándorlás és a menedékjog problémáival foglalkozzunk. Az Európai eh, Bizottság benyújtott bizonyos javaslatokat. Jelen pillanatban még nincsen pontos, ele, fontos, pontos elemzés eh, az eddigi szabályokról, és az új javaslatokkal kapcsolatban sincsenek eh, világos kalkulációk és elemzések. Azt szeretném elmondani, hogy a néppárt a, elismeri a menedék joghoz való eh, jogot és a védelemhez való jogot. A menedék eh, státuszhoz való jogot azonban egyes esetekben teljesen más eh, okokból veszik igénybe, sőt, gyakran vissza is, érnek, vissza is élnek vele. Nem lehet ezt arra kihasználni, hogy az általános bevándorlást megoldják egyes emberek egyáltalán nincsenek hatással az menedékjogi eljárásokra, és a e, menedékügyi eljárásokat képzett embereknek, képzett tisztviselőknek kell lefolytatniuk. Nagyon fontosnak tartok, tartom bizonyos szolgáltatásokat, mint például az, az egészségügyi szolgáltatások, vagy a tolmács szolgáltatások. Vannak azonban problematikus szolgáltatások is. A tagállami eh, hat, eh, hatóságok nem igazán tudnak szembenézni a visszaélésekkel. Eh, a túlzott költségeket korlátozni kell nincsenek szankciós lehetőségek a visszaélésekkel szemben. Hogyha valaki például egy menedék jogot benyújtó illegálisan öm, egyszerűen eltűnik, akkor nem lehet ellene semmit sem tenni. Még a második második eh, benyújtás, eh, menedékjogi kérelem benyújtása után eh, gyorsított eljárást kellene lehetővé tenni. De ez nem lehetséges, és ezért nagyon magasak a költségek. A jelenlegi, az Európai Bizottsági javaslat megfogalmazása nagyon nagy költségeket ró, ró a tagállamokra. Az Európai Bizottságot kérem, hogy végegyszer gondolják végig a javaslataik köz, következményeit, pénzügyi következményeit, bürokratikus következményeit, magas szintű sztenderdeket akarunk, de jó minőséget is. Nem lehet a tagállamokat teljesen lehetetlen feladatok elé állítani. Előnő, most pedig Szilvi Guillaume képviselőnőt kérem fel mint szerzőt három perc áll rendelkezésére. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném jelezni, hogy véleményem szerint az Európai Egységes menedékjogi rendszernek a létrehozása 2012-ben lehetővé tenni, hogy a legrosszabb gyakorlatok megszűnjenek. Itten közös szabályokra kellene támaszkodni. Meggyőződésem, hogy a gyakorlati együttműködés nem fogja megoldani a nemzeti rendszerek különbözőségének problémáit. Engedjék meg, hogy beszéljek azokról a számos blokkolásokról is, amik a tanácsonban tapasztalhatóak. Rendkívül bonyolult vállalkozás ez. A bizottság remélhetőleg egy javaslatot tesz két irányelv alapján. Ezt vannak, akik ellenzik, mert ez az a terület, ahová elvisz minket ez a vita is. Azt látjuk, hogy az eljárási garanciák hát a azt jelenti, hogy a tagállamoknak jelentősen nagyobb költségeket kell vállalni az eljárás során. Ez még inkább eh, nehéz akkor, hogyha válságidőszakot éljük, és még egyszer említeném, hogy ez inkább arról van szó, hogy nem jól alkalmazzák az eljárásokat a tagállamok, és ezért kerül ez nagyon sokba. Például az elsőfokú eljárás, amit eh, javasol a eh, bizottság, ez szerintem lehetővé teszi majd középtávon, hogy ténylegesen megtakarításokat érjünk el. Miért? Mert ez a harmadik harmonizált, összehangolt eljárás, és sokkal jobb az ért azonosítását teszi majd lehetővé, hogyha visszaélés eh, történik a kérelem benyújtásával. És a döntéshozatal is sokkal jobb, gyorsabban fog megtörténni, és jobb minőségű lesz a döntés. Tehát fontos, hogy itten a, megismerjük a pontos benyújtását, a, illetve a felebbezést, illetve hogy utána milyen legyen az eljárás. De hogyha költségekről beszélünk, akkor miért ne beszéljünk az Eurodac rendszerről is? Miért van az, hogy egyetlen egy tagállam sem kérdezi, hogy ennek a rendszernek például például a hatékonysága és a költségei hogyan arányulnak egymáshoz. Itt még az emberi aspektusok mellett még van egy olyan is, hogy a másodlagos mozgások, illetve a többszörös kérelmek nem kizártak. Hát, hogyha már költségekről beszélünk, akkor tegyük ezt meg, de mindenre, például a Dublini rendszerre vonatkozóan is. A, az eljárási irányelvben érdekeltként véleményem, hogy a harmonizáció nem elegendő ezek a diszfunkciók, ezek terhet jelentenek a tagállamokra és azokra a személyekre is, akiket ő, ő üldöztetés áldozatai. És a határidők betartása miatt azonban nem szabad, hogy egy toldozott, foldozott szöveget fogadjunk el, ami a legkésebb többszörös szintjére korlátozódna. Egy hatékony, jól alkalmazható szabályozásra van szükségünk, és ezt támogatom. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen képviselőnő. Most pedig Cornelis de Jong képviselő urat kérem fel. Jó, bocsánatot kérek, igen, el, átugrottam egy sort. Helen Flót képviselő asszonyt kérem fel szólásra, két perc áll rendelkezésére. Oui, merci, monsieur. Köszönöm szépen, elnök úr. Működik? Igen. Szóval úgy gondolom, hogy ennek a vitának az a célja, hogy rávegyük a tanácsot, hogy előbújjon a rejtek helyéről, hiszen ambiciózus reformról van szó, de egyelőre csak az akadályokról értesülünk, nem nagyon megy előre ez a dolog homályosan értjük, hogy a tanács, illetve a tagállamok költségekre hivatkoznak, de hát először is meg kellene beszélni, hogy pontosan mit is értenek ezen humán költségek, politikai költségek, pénzügyi ráfordítások ezek, és időnként a különféle ráfordítások összefüggenek egymással. Ma Európában nem megfelelő a védelem. Az nem igaz, hogy minden nyomort a világból befogadunk. 2007-ben csak 14 százalékát fogadta be Európa a világ menekültjeinek, és a gyakorlat teljesen elfogadhatatlan. A falometrikus teszt Csehországban például a kínzás ellenes bizottság több visszafordítási esetről számol be, nem felfüggesztő hatályú jogorvoslat, illetve összetoldozott, foldozott eljárások esetében 20 ezer euróba kerül egy kitoloncolt személy a francia szenátus szerint, csökkenteni kell a költségeket és javítani a helyzetet az elsőfokú döntések 50%-át megsemmisítik a jogorvoslat során, úgyhogy nyilván el kell gondolkodni azon, hogy az elsőfokú döntést, határozatot miként lehetne hatékonyabbá tenni. Ennek pénzügyi, humán és politikai ráfordításai vannak. A dublini aberrációkra vissza lehet majd térni. Remélem, hogy a tanács nagyon komolyan fog velük foglalkozni, mert itt is a humán és pénzügyi ráfordítások mindjárt befejezem hiszen nagyon drága, a parlament tanulmánya rámutatott, a fogvatartás. A fogvatartás rendkívül drága, erről a tanácsban nagyon sürgősen kellene vitát folytatni. Köszönöm. Szépen képviselőnő, most pedig De Jong képviselő urat kérem szintén, mint szerzőt, két perc áll rendelkezésére. Dank voorzitter soms worden we slachtoffer van onze eigen werkmethoden. Köszönöm szépen. Néha a saját munkamódszereinknek az áldozatai vagyunk. Itt egy egységes irányelvről van Ha egységes irányelvről lenne, egy irányelv lenne, akkor nem lennének alternatívák. Vagy módosítjuk az irányelvet, vagy pedig elfogadjuk úgy, ahogy van. Ennek az lett volna az előnye, hogyha az Európai Parlament rögtön véleményét elmondhatta volna. A valóságban olyan irányelvekről van szó, amelyek olyan javaslatokat tartalmaznak, amelyek egymásnak ellentmondhatnak egyesek szerint. Nincsenek megállapodások, például a menedékügyi eljárások, magukról az eljárásokról, vagy a lakhatásról az eljárás alatt. hogyan tudjuk biztosítani a menedékjoghoz való jogot, vagy a menedékkérelem benyújtásához való jogot, hogyha nem biztosítjuk az emberek számára az eljárás során a lakhatást? Hogyan tudunk megfelelő eljárást biztosítani a minőség csökkentése nélkül? Megpróbálnak-e világos jelzést küldeni majd, vagy pedig, illetve a tagállamoknak átadni bizonyos jelzéseket? Végül pedig tisztázni szeretnék egy dolgot. Az én kérdésemben semmit nem látnak az eljárás költségeivel kapcsolatban. Nem azért, mert engem nem aggasztanak ezek a kérdések, hanem azért, mert ami engem illet, eh, én szerintem a menedék kérőket eh, emberi, embereknek kell tekintenünk, eh, emberi lényeknek kell tekintenünk, és ezért lehetőséget kell biztosítanunk számára a menedék kérelem méltó eljárásához. Köszönöm.

a kérdésekre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, Az eljárási irányelv nagyon fontos összetevője az európai menedékjogi rendszernek. A bizottságnak az a szándéka, hogy kiegyensúlyozott, igazságos, méltányos, költséghatékony rendszert hozzon létre. Nyilván a költségekkel mindig alaposan foglalkozni kell. A bizottság mélyreható tanulmányt végeztetett a jelenlegi javaslatokat megelőzően a pénzügyi kihatások felmérése alapvetően statisztikai adatok alapján történt, illetve tagállamoktól az átfogó kérdőívek, általunk kiküldött kérdőívekre adott válaszok alapján csak néhány tagállam tudta pontosan felbecsülni a menedékjogi rendszer költségeit. Más tagállamok alapvetően a jogtanácsadás és a tolmácsolás költségéről számoltak be a bizottság a rendelkezésre álló adatok alapján mérte fel a költségeket, és arra a következetésre jutott, hogy a költségek csökkentése érdekében is fontos lenne a frontloading megoldás vagyis a menedékjogi eljárás korai szakaszára kell összpontosítani eh, annak érdekében, hogy az hatékonyabb és méltányosabb eh, legyen. Az elsőfokú eljárás hatékonyságát tehát javítani kell, be kell befektetni Eh, ugyanis eh, a jogorvoslati eh, szinten megtakarításokat eszközölhetünk, illetve az általános befogadási költségek csökkenhetnek ezáltal hosszabb távon. Az Egyesült Királyságban nemrégiben egy Solharp nevű pilotprojekt zajlott, 2010-ben miniszteri konferencián ismertették ennek az eredményeit, mi szerint a menedékjogi eljárás frontloadingja különösen a megfelelő jogtanácsadás biztosítása a menedékeseknek illetve az, hogy a e, jogi képviselő a döntéshozóval kapcsolatba léphet, jelentősen javítja e, az elsőfokú e, határozatok meghozatalának eljárását. Gyorsabb döntéseket eredményez, nagyobb arányban eredményez pozitív döntéseket, csökkenti a jogorvoslatok számát, illetve az általános költségeket, nyilván a jóléti kiadásokat is csökkenteni lehet, és így csökkennek az úgynevezett kiegészítő jogtanácsadási költségek. Az Európai Parlament részére a burden sharingről, vagyis a tehermegosztásról készült egy tanulmány, és ez elemzi a menedékjogi eljárás és a befogadás költségeit ideértve a jogtanácsadást is a bizottság a költségekkel sokat foglalkozott a hatástanulmányban empirikus tények támasztják alá a parlament számára készített tanulmány igazát, ezért a bizottság nem akar új tanulmányt készítetni. Viszont a tárgyalások következő szakaszában a menedékjogi irányelvvel kapcsolatban a bizottság nagyon oda fog figyelni a költség vonzatokra. Köszönöm szépen. Képviselő úr, biztos úr, nagyon köszönjük a mondottakat és akkor a képviselőcsoportok nevében kérem a felszólalásra mindenekelőtt az európai néppárt nevében busuttil képviselő urat két perc erejéig. You, mr president uh, there is no question that the asylum package. köszönöm szépen uh, elnök úr a uh, menedékjogi csomag most uh, blokkolva van éppen ez nem kérdés és ez sajnálatos mindannyiunknak meg kell tennünk a lehető legtöbbet azért, hogy ezt a blokkot feloldjuk. Nos, több oka is lehet ennek a blokkolásnak. Egyrészt új javaslatokra koncentráltunk, miközben mindannyian tudjuk, hogy van már meglévő jogszabály, vannak meglévő jogszabályok, amelyeket a tagállamok még mindig nem tudtak végrehozni és ez furcsa érzést keltett a tagállamok körében, hiszen még nem készültek fel arra, hogy új jogszabályokat hajtsanak végre, miközben a meglévőkkel vannak nehézségeik. Másodszor, az új javaslatok új és sokkal magasabb szintű kötelezettségeket és terheket tartalmaznak amelyek egyes esetekben akár nem realisztikusak, főleg a jelenlegi kontextusban, és ezek visszaéléshez is vezethetnek, pedig a visszaélést el kell kerülni harmadszor. Igenis, pénzügyi értékelési tanulmány hiányzik. Egyetértek önnel, biztos úr, nem gondolom, hogy az a Európai Parlament által készített tehermegosztásról szóló tanulmány helyettesíti a költségekről szóló tanulmányt, és valóban az Európai Bizottság feladata az, hogy a saját javaslatainak a költség vonzatait ellenőrizze és megvizsgálja. Emellett nincsen javaslat a megfelelő, jogilag kötőérvényű tehermegosztási mechanizmusról, és ez is nehézségeket okoz bizonyos tagállamok számára és a parlament számára is. Végül pedig a tanács még mindig olyan javaslatokon ül, mint például a Dublini szabályozás felülvizsgálata. Nagyon örülök annak, hogy a tanács azt mondta, hogy az elnökség nagy figyelmet fordít majd erre a kérdésre, és megoldást kíván találni a, Dublini kérdésre. Igen, ez nehéz, nehéz helyzetben vagyunk, és ebből meg kell próbálnunk kilábalni. A néppárt még mindig nyitott az együttműködésre a tanácssal, és főleg a többi frakcióval itt a parlamentben, hogy megpróbáljunk kompromisszumra jutni, amely mindenki számára elfogadható. Köszönöm. Éppen képviselő úr, most pedig Cecilia Wikström képviselőnőt kérem a liberálisok és demokraták nevében két perces szólásra. E Tisztelt elnök úr! Az Európai Unió valamennyi intézményének valamilyen határidőt kell betartania, 2012-es határidőt, amikor a közös menedékjogi rendszernek létre kell jönnie. Itt reményt és ugyanakkor kételyeket is érzek a hozzászólásokból, vajon sikerül-e ez majd, vagy sem. Nagyon fontos, hogy egy közös rendszert alakítsunk ki azért, hogy értékeljük a menedékjogi kérelmeket, és utána döntéseket hozzunk. Fontos, hogy ez, ez azonos rendszer kellene minden tagállamban, de hát ha ettől nagyon messze tartunk. Hatalmas, óriási különbségek vannak, hogy hogyan fogadják az egyes tagállamokban a menedéket kérőket a biztos úr beszámolt egy tanulmányról, ami éppen azt mutatja, hogy óriásiak a különbségek az egyes tagállamokban. Azt is tudjuk, hogy a költségek akkor csökkennek, hogyha a minőség javul az első szinten, az első fokon. Most módosítani kell az eljárási irányelvet, és nagyon fontos, hogy a parlament pontosan ismerje, hogy milyen költségekkel kell számolni az egyes tagállamokban, amikor tanulmányozzák a menedékjogi kérelmeket. Minél jobban ismerjük a részleteket, annál jobban ö, tudjuk majd ö, elkerülni az igazságtalanságot a ö, kérelmezőkkel szemben. Ezért nagyon fontos, hogy a bizottság megmutassa, hogy hogyan tudjuk csökkenteni a költségeket a ö, menedékkérelmek ö, e, tanulmányozása során. És talán figyelembe ö, lehetne venni bizonyos érveket, ahogy Buszotil úr is elmondta. Itten a kulcs a fontos, hogy valahogy kikeveredjünk ebből a zsá- zsákutcából, amibe a tanács jelenleg van. Nagyon sajnálom, hogy a tanács ilyen elveszettnek tünteti fel magát ebben az eljárásban. Meghallgattuk a magyar miniszterelnök urat a mai napon, aki beszámolt arról, hogy hogyan tervezi az elnökséget, és remélem, hogy az elnökség folytatja azt a jó munkát, amit a belga elnökség kezdett el. Nagyon sajnálatos lenne, hogyha a dolgok leállnának. Együtt egy hatékony rendszer tudunk kialakítani, humanitárius rendszert. Ez nagyon fontos, és ezt 2012-ig kell megtennünk. Tehát őrizzük meg a reményeket, és próbáljuk ezt a célt célkitűzést megtartani. Még Rui Tavares, Tavares képviselő urat kérem egy perces hozzászólására az egységes európai baloldal részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy ez a vita implicite arra utal, hogy nem humanitárius segítségnyújtást kellene itt rendeznünk, mert az túlságosan drága lenne. Végeredményben, ha ezt megfordítjuk, ez azt jelenti, hogy több humanitárius segítségnyújtást adhatnánk, akkor, hogyha ez kevesebbe, kevesebbe kerülne. De valóban lehet, hogyha nagyobb segítséget nyújtanánk, akkor végül csökkentenénk a költségeket. Ami a legdrágább, az a fogvatartás, a tábor, az embereknek, családoknak a táborokban tartása addig, amíg az eljárásuk el nem kezdődik, vagy le nem folyik, ez jár hatalmas költségekkel. Megfelelő elbánást kell biztosítani. Humanitárius fellépésről van itt szó, a lehető legalacsonyabb költségen kívánjuk ezt biztosítani. Amit Pozotilul mondott, az helyes. Jelen pillanatban a tagállami jogszabályok elfogultak, drágák, represszívek, és akár igazságtalanok is lehetnek azokkal szemben, akik menedéket kérnek. És de még az európai polgárokkal és a jogi, mi jogrendünkben sem fair eljárások ezek. Úgyhogy logikusabb alapokra kell helyezni ezt a következő hozzászóló a szabadság és demokrácia európája képviselőcsoport nevében gerard batten képviselő egy percet. Um, Köszönöm szépen. Ez a vita a közös menedékjogi rendszer végrehajtásából ered. A tagállamok még inkább elvesztik a saját döntéshozati lehetőségüket. Nagy-Britannia menedékjogi rendszere már is káoszba fulladt, több ezer ember kérelméről nem tudni semmit sokkal megpróbálnak visszaélni a rendszerrel. Természetesen a nemzetállamok demokratikus jogköreinek megőrzése az önök többsége számára nem jelent semmit, a végtelen EU integráció ö, lázálmában élnek, de a, a brit emberek az áruló politikusok nem értenek egyet, akik uh, ugye azt mondták, hogy a Lisszaboni szerződésről népszabadást fognak tartani. Uh, Franz Obermeier képviselő urat kérem egyperces hozzászólására. Köszönöm szépen, elnök úr. 2012-ig kellene a menedékjogot egységesíteni Európában. Gyúr gyors kitoloncolás tranzitzónákban, amely Németországban meg, jól működött, ennek ezt fenn kell tartani. Az Európai Bizottság azt mondta, hogy nem fogják megszüntetni ezeket az úgynevezett repülőtéri eljárásokat, akár már a határon vissza lehet fordítani a menedékkérőket, hogyha biztonságos országból érkeztek. Kérdés, hogy mi a biztonságos származási ország? Nagyon különbözőek a felfogások felfogások ezzel kapcsolatban. Emellett azt tervezik, hogy a testvérek is maradhatnak, eddig ez csak a szülőkre és a házastársakra vonatkoznak. Emellett orvosi ellátásra is kiterjed az elvárás, amellett a szociális rendszerek által nyújtott ellátásokba nem is szeretnék belemenni. Az eljárási költségek csökkentése. Én nem gondolom, hogy kevesebb bürokráciával jár ez az új szabályozás nagyobb megterhelés lesz ez, hogyha a menedékjogi eljárást gyengítjük, és pedig ez nem jó Európának. Most akkor lezárult a hivatalból hozzászólók sora, kérem az egyéni hozzászólók sorában először is Salvatore Iacolino képviselő urat két perc áll rendelkezésére. signor presidente non v'è dubbio che questa direttiva sulle procedure sia di particolare rilievo. lo status di rifugiato una volta. köszönöm szépen elnök úr fontos dologról van szó. Nagyon, ez azt jelenti, hogy az eljárásnak gyorsnak és hatékonynak kell lennie, ez jelenleg nem így van a csomag egyszerűen befagyott a tanácsban, és egy új keretre van szükség. Ennek az eredménye a különböző tagállamoknak különböző a véleményük a hatékonyságról, és már eddig is különböző eljárásokat folytatnak nem lehet egyszerűen csak a válságra hivatkozni azért, hogy csökkentsük a költségeket, nem csak erről van szó. Ez egy olyan érv, ami nem igazán meggyőző az olyan eljárások esetében, amelyek egyszerűen befagytak, ugyanakkor mégiscsak fontosak lennének vannak dokumentált rezsimek, ahol letartóztatják az embereket politikai vallási okok miatt. Ezeket mind figyelembe kell venni. És ezeknek megtakadni a belépését, vagy ezektől megvonni a, a menekült státuszt nem lehetséges több ezer olyan ügyet vizsgáltunk meg az el követ ez elmúlt három évben, illetve tavaly is, és azt tapasztaltuk, hogy lement azoknak a, az eseteknek a száma, ami nagy terhet jelent költségvonatkozásban. Fontos lenne, hogy legyenek megfelelő támogató rendszerek, és fontos, hogy egy tényleges előrelépést tudjunk tenni, nem csak a garanciák területén, de ugyanakkor az is fontos, hogy a tagállamok és az Európai Unió pontosan meghatározza, és csak azokat fogadjuk be, akik tényleg menekültek. Képviselő kollégát kérem két perces hozzászólására. Uh, tisztelt elnök úr, a Guillaume asszony is emltette sarkalatos pillanat ez az európai menedékjogi rendszer kiéptésében. Némi előrelépés történt a belga elnökség alatt, de ezek csak kísérő összetevői az egész menedék csomagnak az egész eljárásjogi irányelvet, mint a csomag gerincét át kell írni a 2012-es határidők közeleg, és addigra közös menedékjogi rendszert kell létrehozni a tagállamok kritikáját meg kell hallgatni, hiszen egyértelmű pénzügyi teher hárul majd rájuk, de egyértelműen bizonyítás nyert az Egyesült Királyságbeli projekt keretében, a bizottság is utalt erre, hogy a menedékjogi eljárások kezdeti szakaszára való összpontosítása frontloading meghozza a gyümölcsét További információkat kérünk ezért a tagállamoktól, hogy mit szeretnének elérni a költségek terén. És nem csak a költségek fontosak, hogy De Jong úr is említette, az eljárások irányelv átalakítása, a gyakorlatok harmonizálásáról szól az egész EU-ban túlságosan sok a különbség a tagállamok között, a jelenlegi jogi kereteket meg kell reformálni. Az elkövetkező hónapokban várjuk a bizottságtól a javaslatot erre, illetve a tanács véleményére is kíváncsiak leszünk. A parlament oda fog figyelni arra, hogy az eredeti javaslatot ne vizezze fel a bizottság. Nagyon fontos a személyes beszélgetés, illetve nem lehet felgyorsítani az eljárásokat, mindenféle indokokkal. Tisztességes, méltányos eljárásra van szükség. Az a cél, hogy a közös európai menedékrendszer kialakuljon. 99-ben még a tanács tűzte ki ezt a célt, nem a parlament, aztán Hágában, Stockholmban újra kitűzték ezt a célt. Nagyon fontos, hogy a tanács adjon zöld jelzést az egyeztetéseknek, és a magyar elnökség alatt maradjon fenn a belga elnökség lendülete, képviselők közül nagyon sokan akarják ezt párt hovatartozástól függetlenül. Szeretnénk, hogyha valós előrelépés történne a magyar elnökség alatt. Igen, köszönjük szépen. Most pedig Diaz de Mera képviselő urat kérem, két perces hozzászólására. Köszönöm szépen, elnök úr! 2012-re közös menedékjogi politikát tűztünk ki célul. Az Európai e, Bizottság e, javas, e, jelentése elmondta, hogy milyen akadályokat léptek át a tagállamok azért, hogy a 85 ös irányelvet megvalósítsák. A menedék kérőknek jogi segítségnyújtásra van lehetőségük, de ez különbözőképpen valósul meg a tagállamokban. Egyes tagállamokban követik az irányelvet, és a jogsegít nyújtanak, a másik tagállamokban pedig csak a menedék, a másodfokú menedékkérési eljárásban ismerik el ezt a jogot. A tagállamok feladata eldönteni azt, hogy mikor adnak jogsegélyt, eh, melyik, eh, melyik eh, fokon. Tehát nagy különbségek vannak mind a határidőkben, aztán az automatikus felfüggesztés, a negatív döntések következményeinek automatikus felfüggesztése is különbözőképpen valósul meg az egyes tagállamban, és láthatjuk azt, hogy azok a mechanizmusok, amelyek az irányelvben szerepelnek, ezeket felül kell vizsgálni. Ezért vártuk a jelentést, és az Európai Bizottság ezért kell, hogy a frontloadingra koncentráljon, hogy hatékonyabb legyen, amikor is dönteni kell arról, hogy kik azok, akik valóban védelemre szorulnak, és ehhez joguk van, és valódi költség csökkentésre van szükség, például a tolmácsolás esetén, illetve a másodfokra jutó esetek tekintetében. Azonban nagyon sok esetben fontos az elsőfokú döntéshozatal, de itt is nagyon, sok, nagyon nagy költségek merülnek fel. Az Európai Bizottságnak tájékoztatást kellene adnia nekünk a valódi költségekről, amelyek összefüggnek a javaslattal. Nem hiszem, hogy elfogadható az, hogy az Európai Bizottság ezt elutasította. Ez elfogadhatatlan. Azt gondolom, hogy az Európai Bizottságot meg kell kérnünk még egyszer arra, hogy gondolja végig ezt a döntését. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük szépen, képviselő úr, és most Romero López képviselőnőt kérem két perces hozzászólására. Gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt miniszter asszony, államtitkár asszony, sok szeretettel köszöntöm. Itt ön ugye nemrégiben még otthon volt ebben a parlamentben. Talán egy másik, tudom, hogy egy másik szakbizottságban dolgozott, és ezért lehet, hogy ez nem az ön kompetenciába tartozott akkor, de biztos, hogy érdekli önt a menedékjogi politika. Nagyon fontos kérdés ez, a belga elnökség is foglalkozott ezzel, remélem, hogy a magyar elnökség ugyanilyen fontosságot tulajdonít majd ennek. Talán a magyar elnökség képes lesz életet lehelni ebbe a folyamatba, az, és az Európai Bizottság megadja azokat az információkat, amelyekre szükség van. Ami az infro, információ szükségességét illeti, mind a bizottságban, mind a tanácsban szükséges ez. Láttunk egy tanulmányt arról, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha a nemzetközi menekültek helyzetét javítjuk. De úgy látszik, hogy a tagállamok nem gondolják úgy, hogy a harmonizáció első fokon javítaná a helyzetet. Úgy tűnik, hogy a tagállamok nincsenek meggyőződve arról, hogy ez a költségeket csökkenteni. Most a tagállamok döntenek a menekültek sorsáról. Ez sajnálatos, mert a tagállamokban különbözőek az eljárások, és egyes tagállamokban több kérelem van, mint máshol. Az Európai Bizottság szeretné javítani az eljárást, ez azt jelenteni, hogy csökkentenénk a másodfokú döntések számát, és a fellebbezéseket, ami csökkenteni összességében a költségeket. Mivel nem csak költségekről beszélünk, nem csak eljárási költségekről, hanem különös tekintettel arról beszélünk, hogy milyen a, mennyibe kerül az, hogyha nincs közös menedékjogi politikánk. Jelen pillanatban több ezer menedékérő vár, mondjuk Iránból, Irakból érkező menek, menek, menekült, vagy Szudánból érkező menekült vár az Európai Uniós határokon. Figyelembe kell vennünk ezeknek az emberek, e- ennek az egész folyamatnak az emberi költségeit. Nincsenek garanciák. Ezek az emberek hónapokat töltenek el e, fogvatartás e, alatt, vagy, vagy táborokban. Ennek hatalmas költségei vannak É, ott ülnek és várnak, várnak arra, hogy döntsünk arról, hogy engedélyezzük-e a kérelmüket, vagy nem. Olyan emberekről van szó, akiknek évekig segítségre van, lesz szükségük, kísérletre van szükségük, háborús területekről érkeznek ezek az emberek. Nem, nincsen pénzük arra, hogy visszarepüljenek, vagy megfizessenek bizonyos szolgáltatásokat. Ezeket a tragédiákat meg kell szüntetni. A képviselőasszonynak, hogy az utolsó napi rend, most pedig Papa Nikolaou. Coelho. Coelho. Excuse me, Mr. Coelho. Mr. Coelho has two minutes. Két percet kap Coelho úr, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni azoknak, akik a szerzői ezeknek a kérdéseknek, többek között Monika Olmájernek, Egyetértek azzal, amit Diaz de Mera úr mondott az imént csak az öt eszköznek az egyike, ami az alapjait képezi a menedékjognak. Ez az egyik pillére. Ugyanakkor a múlt évben, amit a bizottság előterjesztett jelentést, az elismeri, hogy a tagállamok különböző eljárásokat és gyakorlatokat vezettek be, és nagyon jelentős az eltérés az eljárási garanciák tekintetében is, attól függően, hogy melyik országot vizsgáljuk. Ezen nagyon kül- nagy különbségek megmutatkoznak a gyorsított eljárásban is, de a személyes beszélgetésekben, a támogatásban és az felebezési lehetőségekben is. Fogalmazunk világosan, vannak tagállamok, amelyek nem megfelelően vagy nem teljesen ültették át az irányelvet, mások pedig nem túl szigorúan alkalmazzák az irányelvet. Ennek az a következménye, hogy most vagy lemondunk az európai menekültügyi rendszerről, vagy pedig ezeket a különbségeket az eljárásokban meg kell szüntetni be kell vezetni úgynevezett minimális követelményeket, normákat, például, hogy a kérelmek benyújtása egységesen kerüljön megvizsgálásra, ez a frontloading. Fontos azt is pontosítani, hogy hol lehet javítani a rendszeren, és a megfelelő megoldásokat megtaláljuk a különbségek felszámolására. Ehhez a tagállamoknak az együttműködésére van szükség, hogy megadják a megfelelő információkat a bizottságnak. Ezek ki kell, hogy terjedjenek a költségekre, de nem csak a költségekre. Az intézményeknek és a tagállamoknak kell együttműködni a cél érdekében. A célunk ugyanaz kell, hogy maradjon nevezetesen, hogy 2012-ben az egységes menedékjogi rendszer valóságá válhasson. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, kedves kollega. Most pedig eh, végül, de nem utolsó sorban, Papa Nikola úr következik másfél percben. Eroti. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudom, eh, hogy eh, hasonlító Coelho kollégámra, ezért kevert össze bennünket, de most hadd térje ki a véleményemre. Nos, a német kormány közé tette a döntését a visszafordítással kapcsolatban, illetve hogy ezt felfüggeszti Svédország, Nagy-Britannia, Izland és Norvégia hasonló döntéseket hozott. Néhány hónappal ezelőtt az igazságügy miniszterek tanácsa egy megfelelő felfüggesztési mechanizmust vezetett be a menedékkérőkre, illetve nem fogadta el ennek a bevezetését a menedékkérőkre a Dublini eh, eh, eljárás keretében, és azt mondták, hogy Dublin bevált, és nincsen semmi ok arra, hogy ezt megváltoztassák. Azonban fontos, hogy itt fellépjünk, cselekedjünk. Az az irányelv, amely itt van az asztalunkon, ezzel kapcsolatban pontosan az első fokú eljárások optimalizálásáról van szó, az úgynevezett frontloadingon keresztül. Holmeyer azt, hogy azt mondta, hogy ezzel az eljárással gyakran visszaélnek, jogtalanul használják, jogosulatlanul használják ezt ki, jogi eszközöket eh, alkalmaznak eh, menedékkérők arra, hogy az európai tartózkodásokat meghosszabbítsák ennek kihatása van a költségekre természetesen, és nehézségeket vett fel. Hogyan tudunk azonban az ilyen döntési alapok nélkül 2012-ig közös menedékpolitikát létrehozni? Különbség van a célok és az intéz, javasolt intézkedések között nagyon nagy ambícióink vannak, azonban a tevékenységek, a lépések ezt nem követik. Milyen szolidaritás ez? Köszönöm szépen. És most a spontán hozzászólások következnek. Három jelentkezőnk van, úgyhogy mindegyiküknek szót adok. Mindenek előtt Pallone képviselő úré a szó egy perc áll rendelkezésére. Presidente, ma io non vorrei inserire una nota stonata, nel senso che... Elnök úr, a következőket szeretném elmondani. Meg vagyok győződve arról, hogy hogy szemantikailag is van egy kapcsolat, a megtakarítás és a menedékjog között, és ez negatív kapcsolat. Meg vagyok győződve arról, hogy még akkor is, hogyha a, költ, a közigazgatási költségeket csökkenteni tudjuk, ezek csak, a megtakarítások csak a papíron léteznek. Ez nem ideológiai probléma, kulturális probléma, amivel szembenézünk. Kulturálisan ugye különböző megközelítések léteznek. Ennek semmi köze az ideológiához. Ez a probléma, ez az a probléma, amivel szembe kell néznünk. A földközi eh, tengeri országokra hatalmas nagy eh, teher hárul. Sokkal vendégszeretőbbek ezek az országok, mint a többi ország. A többi ország eh, sokkal szigorúbb. Olaszországban növekedtek a költségek, 30 millió euróról van szó, más országban csökkennek a költségek. Azt gondolom, illetve nem gondolom, hogy ezeknek a költségeknek az egy ötödét mondjuk megtakaríthatjuk. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy nagyon sok esetben olyan menekültek érkeznek hozzánk, akik fogyatékkal élnek például, mert olyan szituációkon mentek keresztül az életükben, aztán más kategóriák, más embercsoportok is jönnek hozzánk. Világossá kell tennünk azt, hogy ez a, ez a szabadság Európája, az emberi jogok Európája, és az elnök megszakítja hozzászólót. Volt közel két perc. Kedves képviselő úr, köszönjük acum urmează domnișoara deputat Elena Băsescu. Megadom a szót eh, Elena eh, Băsescu-nak. Președinte, consider și eu importantă reformularea directivei 85 din 2005. Köszönöm szépen, Köszönöm szépen. Erről az irányelvről van szó, amely a minimális normákat eh, vezeti be a menedék eljárásokkal kapcsolatban. Ezeket hatékonyabbá és egyszerűbbé kell tenni az egyszerűsítésre kell koncentrálnunk, az Európai Uniós eljárások egyszerűsítésére, a normáknak a legjobb Európai Uniós gyakorlatok felé kell orientálódniuk. A tagállamoknak ugye mened, tagállamok menedékjogot biztosítanak, de nemzeti hozzáférési rendszerek nagyon változnak, változatosak, nagyon különbözőek az egyes tagállamokban. Ez hatalmas közigazgatási technikai problémákhoz vezet, amelyeket minél gyorsabban meg kell oldani közös megközelítéssel. Én azt kérem az Európai Tanácstól, hogy lehetőleg minél átfogóbb információkat szerezzen be a tagállamoktól, és a tárgyalásokat újra kell kezdeni ebben a témában. Nagyon fontos, hogy időben lezárjuk ezt a kérdést. last but not least, Mrs. Monica Hall Nair Urmiaz uh, is coming. She is one of the authors. Ő az egyik szerzője a kérdésnek, és még egyszer szót kér, tessék önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy még egyszer lehetőséget kapok. Nagy kérésem van Füle biztos úrhoz. Azzal kezdem, hogy a rossz feltételezések a rossz kalkulációkhoz vezetnek. Nem csökken a menedékkérők száma, hanem nő a menedékkérők száma. A vízum könnyítés Szerbia és Macedónia esetében eh, emellett hatalmas eh, szinten növekszik a menedék jogi kérelmekkel való visszaélés annak érdekében, hogy bejussanak az Európai Unió egyik tagállamába az emberek. Hogyha rossz eh, feltét eh, feltételezésből indulunk ki, hogyha abból indulunk ki, hogy az első fokon jobb, javítjuk a döntések minőségét, akkor a többi fokon spórolhatunk, akkor ezzel abból indulunk ki, hogy az első fokon nem jó a minőség, nem jó az eljárás minősége. A a minőségi sztenderdeknek a növelése, az eljárás komplikálása, hát erről beszélhetünk, de ez a gyakorlatban nagyobb költségekhez vezet. Ezért azt kérem, hogy vegyék komolyan a tagállamok megfontolását, ugyanis um, gyakorlati megfontolásokat nyújtottak be ezzel kapcsolatban a tagállamok. Köszönjük szépen, ma este engedékenyebb voltam, mert az utolsó napi rendnél tartunk most pedig kérem zárásképpen füle biztos urat a bizottság nevében foglalja össze válaszát. Uh, mr president honourable members presidency köszönöm szépen elnök úr figyelemmel kísértem a kollégák a parlamenti képviselők hozzászólásait. Ez az eljárásról szóló irányelv alapvető eleme a menedékjogi csomagnak, amely 2012-re kell, hogy megvalósuljon. Az Európai Bizottság nagyra értékeli az Európai Parlament elkötelezettségét, hogy az ezen irányelve kapcsolatos tárgyalásokat folytassa. Ami a tanácsi tárgyalásokat illeti, az Európai Bizottság nagyra értékeli a tagállamok elkötelezettségét, hogy nyitott és konstruktív módon tárgyalják meg a javaslatokat. A javaslat több eleme nehéznek bizonyult. Ez igaz. Az Európai Bizottság szeretné az irányelv elfogadását egyszer, ö, megkönnyíteni, ezért a lengyel elnökség megkezdése előtt egy egyszerűsített eljárást szeretnénk benyújtani szeretnénk előrelépni a közös eljárás terén és a következetesebb és hatékonyabb menedékkérési eljárás, illetve eljárási sztenderdekben szeretnénk elép, előrelépni. Szeretnénk az alapjogok tiszteletben tartása és a magas szintű elsőfokú döntéshozásban előrelépni, amely szolid döntésekhez vezet, gyorsabb eljárás le, lezáráshoz vezet, és ezzel a költségek csökkentését éri el. A módosított javaslatban az Európai Bizottság egyszerűsíteni kíván bizonyos rendelkezéseket, és az Európai Bizottság emellett megfelelő egyensúlyt kíván biztosítani az igazságosság és a hatékonyság között az eljáráson belül. Ez különös tekintettel a pénzügyi hatásokra vonatkozik. Az Európai Bizottság érti, azt megérti azt, hogy az Európai Parlamentnek milyen aggodalmai vannak a költségekkel kapcsolatban, és a következő tárgyalási fordulókban is odafigyel ezekre az aggodalmokra. Végül hadd hangsúlyozzam, hogy az Európai Parlament véleménye természetesen kulcsfontosságú benchmark, amely az Európai Bizottság számára lehetővé teszi a parlament véleményének figyelembevételét a módosított javaslat kidolgozásában. A tanácsal és a, bizot- és a parlamenttel együttműködünk, a szélesebb körű menedék jogi csomag keretén belül. Commissioner, and now last but not least, Mrs. Enikő Győri, State Secretary. Uh, Enikő Győri is uh, ending the speakers list. Köszönöm szépen, elnök úr! Um